következő napi rendi fontra a közérdekű bejelentők védelme, a bizottságé a szó. Most pedig a tanács képviseletében az új szlovák elnök Iván Korcsok úr következik. elnök úr, halelnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Azt szeretném mondani először, először vagyok itt az Európai Parlament előtt, amióta a hazám a szlovák köztársaság elmúlt héten átvette az elnökséget. Számomra nagyon fontos, hogy bízunk abban, hogy a tanács nevében nekünk sikerül jó együttműködést kialakítani az önök kamarájával, az Európai Parlamenttel egyértelmű prioritásokat alakítottunk ki, és érezhető eredményekre törekszünk. Ez azt hiszem most fontosabb, mint valaha. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy megvitassuk a bejelentő személyek védelmére vonatkozó dokumentumot. Itt az elmúlt években több ilyen eset fordult elő, mennyire fontos a bejelentők védelme, egy globális vita alakult ki ebben az ügyben időközben, hogyha a közérdeket védő személyek védelméről beszélünk, akkor itt a bejelentők fontos szerepet játszanak, hiszen segítenek feltárni veszélyeket eh, és bűncselekményeket, amelyek eh, károsak a társadalom számára. Fontos jelzést jelent, hogyha ö, eh, emberek ellentételezés nélkül, akár életük kockáztatásával is segítik a közösséget. El kell, hogy mondjam, a bejelentők védelme számos nemzetközi eszköz és fórum témája az OECD iránymutatásokról is beszélhetnénk 2012-ből, ugyanakkor az Európa Tanács 2014-es ajánlása is foglalkoznak ezzel. Ezek megfelelő keretet biztosíthatnának a bejelentők védelmére, és meghatároznak nagyon konkrét elveket is ezen a területen. Az Európai Unió szintjén több jogszabály tartalmaz rendelkezéseket ebbe az irányba mindenek előtt az újságírói források és bejelentők védelme egy olyan pont, amit elmúlt évben a kereskedelmi titkok kapcsán, az idevágó irányelv kapcsán vitattunk meg, és hogyha rámutatnak illegális tevékenységekre és káros tevékenységekre, akkor közérdeket védenek meg. El kell, hogy mondjam, hogy a bejelentőkre vonatkozó előírások szerepelnek a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatások területén is. Beszélnünk kell itt az Európa tanács ajánlásairól is, amit már korábban megtettem egyébként. Itt az EU szinten foglalkozni kell ezzel a témával, és az Európai Bizottság feladata lesz, hogy végig gondoljuk a lehetőségeket, és tudomásul vegyük, hogy szükség van egy világos törvényi keretre. Ezt egyébként elmondtok már, hogy június vége előtt szerettek volna létrehozni. Az alelnök azt, hogy is felszólítom erre, hogy dolgozunk ebbe az irányba. Természetesen az ügy nagyon fontos, de mindenképpen a politikai integritás az egész EU-ban megkívánja az elmélyített vitát. Összefoglalva tehát elmondhatom, az tanács az intézményi hatás körén belül megfelelő intézményeket vár az Európai Bizottságtól EU szintű fellépésre. Ezekre szükség van ezen a területen, bár tudom, hogy tegnap az Európai Bizottság egy fontos közleményt fogadott el további intézkedések vonatkozásában a transzparencia erősítésére és az adó elkerülés megakadályozására. Ez megint csak összefog egyébként a bejelentők tevékenységével, végül pedig az Európai Bizottság Magyarország horizontális és további EU szintű fellépéseket segít majd elő, mint ahogy a szubszidiaritást is figyelembe vesszük, mint elve. Köszönöm, Kalcsak úr. A bizottság nevében Katajnán urat hallgatjuk meg. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egyeztethetek önökkel a visszaélést bejelentő személyek védelméről. Néhány nappal ezelőtt már folyt egy ilyen vita. Rendkívül fontos a visszaélést bejelentő személyek védelme, hiszen intézményi folyamatok, az elszámoltathatóság, megfelelő intézményi működés fontos. A magán és az állami szektorban is fontosak a bejelentő személyek. Ők hozzájárulnak ahhoz, hogy felismerjük a szabálytalanságokat és akár a bűncselekményeket és A bizottság ezért teljes mértékben támogatja ezt a célt, a visszaélésbe jelentő személyek védelmét. A bizottság már tett lépéseket a visszaélésbe jelentő személyek védelmére az EU szintjén, EU intézményekben is. A december 6-án 2012-ben fogadtunk el egy ilyenfajta szabályzatot. A tagállamok föl kell, hogy állítsanak egy hatékony és megbízható mechanizmust, ösztönözniük kell a illetékes hatóságoknak történő bejelentést, amikor potenciálisan felmerül a pénzmosás esete. Pénzügyi intézmények és más intézmények is felállítottak eljárásokat az alkalmazottak számára, általában az emberek számára, akik a, ilyen szabályszegésekről bejelentést tesznek. Hasonló elvárások, kritériumok érvényesek a jogi cégek és az auditáló cégek számára is, illetve az EU jog más területén is, a piaci visszaélés területén például. Az biztonságban fontos kollektívan befektetni. A Panama papírok esete például újra felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a szerepe a visszaélést bejelentő személyeknek, az újságírók részéről folytatott kivizsgálások területén, az adóelkerülés, adócsalás területén is. A bizottság ezért tegnap egy közleményt tett közzé. Ebben hangsúlyozza, hogy eddig milyen előrelépés történt, és hogy milyen prioritásokat határoz meg az adóelkerülés, adócsalás és az illegális pénzügyi tevékenységek felszámolása érdekében, és általánosságban a jó kormányzás támogatásáért. A jó gyakorlatok cseréjét ösztönzi a bizottság azért, hogy további cselekvések történhessenek, akár EU szinten is. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a nyilvános konszultációra, amit a bizottság indított ebben a témában a második éves alapjogi párbeszéd keretében kerül erre sor november 13 és 18-a között. A konzultáció július közepéig nyitott. Fontos az érdekelt felek bevonása ebbe a párbeszédbe. és itt az újságírói forrásokat hangsúlyozunk, valamint beleértjük a bejelentést tevő személyeket is. Fontos végig gondolni, hogy esetleg EU szintű válaszra is lehetőség van. Hogy összefoglaljam, hogy ezen a területen mi, mi történt az EU illetékességi körében, a bejelentés, bejelentő személyek védelme érdekében gondosan kell, hogy értékeljük a horizontális és szektoriális cselekvések lehetőségét az EU szintjén, teljes mértékben tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. Örülök annak, hogy foglalkoznak ezzel a témával, és természetesen a rendelkezésükre állunk a bizottság részéről. Köszönöm Katajnán úr, és most a frakciók képviselőit hallgatjuk meg. A néppárti frakció, Peter asszony, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ENSZ korrupció elleni egyezményét az összes Európai Uniós tagállam ratifikálta. És itt utalnék arra a bekezdésre, amely a tagállamokat, illetve a ratifikáló államokat arra szólítja fel, hogy különleges figyelemre részesítse azokat, akik a korrupció ellen fellépnek, és akik a korrupció ellen bejelentéseket tesznek. Tehát olvashatjuk ezt nem csak Európai Uniós dokumentumokban, hanem ENSZ dokumentumokban is. A dolog lényege, hogy a bejelentőket védelemben kell részesíteni. És pedig azért, mert szeretik a korrupció ellen, mert fontos szerepet játszanak a korrupció elleni fellépésben. És éppen ezért nagyon gyorsan kell reagálni. Nagyon fontos tevékenységük abban a tekintetben, hogy átláthatóbbá tegyük az Európai Uniót. De hogyha a visszaélés bejelentő személyek jó hiszemben járnak el, és vélelmezik, hogy jó hiszemben járnak el, akkor nagymértékben szolgálják a közérdeket. Az Emberi Jogok Bírósága megállapította, hogy a nemzeti bíróságoknak akkor kell támogatni a visszaélés bejelentő személyeket, amennyiben teljes mértékben közérdeket szolgálnak a bejelentéseik. 2012. novemberében a bíróság azt is kijelentette, hogy a nemzeti kormányoknak nem szabad korlátozni az újságírók és a vissza és bejelentő személyek tevékenységét, amennyiben közérdeket és a korrupció elleni harcot szolgálja a tevékenységük. Éppen ezért a védelem megfelelő rendszere alapvető fontosság, amennyiben fellépünk a korrupció ellen. Köszönöm. Régner asszony. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt Katainen biztos úr. Én most itt nem szeretném kerülgetni a témát, mint macska a kását, hanem szeretném elmondani, hogy nekünk itt mi a legfontosabb. Tehát horizontális irányelvre van szükségünk amely általánosságban védi a vízélést bejelentőket, nem csak ágazatilag. Tehát ez nem a jogalap kérdése, ez a politikai akarat kérdése. Hogyha megnézzük, van jogalap, amennyiben a bizottság hajlandó hogy tovább menjen annál, amit most tesz, akkor lehetséges. Éppen ezért a tanácsi soros elnökség részéről is észleltem, hogy eh, mit lehet tenni. Ezt a vitát eh, nagyon jó időpontban folytatjuk le, hiszen nekünk, szociáldemokratáknak roppant fontos az, hogy ez most megfelelő időben megtárgyalásra kerüljön. És az egyéb jogszabályokkal összhangban mindenképpen lépnünk kell. Amennyiben nem lépünk, akkor az egy botrány hiszen az emberek érdekében kell cselekednünk, és a visszelést bejelentő személyeket pedig kitüntetett figyelemmel kell körülvennünk. Most egy bíróság elítél egy szemét azért, amiért díjat kapott. Itt valami félresiklott. Ez egy rendszerhiba, és éppen ezért a rendszert ki kell javítanunk. Éppen ezért egy horizontális irányelvre van szükségünk, és nem ágazatira. Hiszen az egész eddigi munkánk addig tönkre menne. Tehát gondoljunk csak a LuxLeaks-re hogyha arról van szó, hogy még mi minden van a Panama dokumentumokban, akkor rá vagyunk utalva a visszaélés bejelentő személyek értékes munkájára. Tehát most a bizottságnak kell lépnie, és biztos vagyok benne, hogy a parlament támogatni fogja. Makovei. Köszönöm, Makovei asszony. Mulțumesc. Vrem uh, cu siguranță... Köszönöm szépen. Persze, tudni szeretnénk, hogy mi történik az európai intézményekben, a nemzeti intézményekben, milyen törvénytelenségek történnek. Ezért bátor emberekre van szükség, akik emberi méltóságuk hitében és bátran fellépnek, és lelebbentik a fájtlat az illegális cselekményekről. Ezek nem whistleblowerek, ezek nem árulók, <clears throat> hanem közérdekű bejelentéstevők, és a közérdek a fontos, a közérdeke, hogy a korrupció vagy a visszaélés megszűnjék. Megtörténhet a visszaélés az európai vagy más közintézményekben, de magánintézményeknél is. Jelenleg nincsen megfelelő eljárásunk, hogy megvédjük a közérdekű bejelentéstevőket az ő nevüket nem szabad publikusra tenni, máskülönben elveszítenék a munkájukat. Én európai parlamenti képviselőként befogadom ezeket az információkat, és meg kell védenünk a bejelentéstevőket. Köszönöm szépen, Páregaterón asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha rendeletekről és irányelvekről hallok, akkor bizony olyan benyomásom van, hogyha alíz volnék csoda országban. Ugyanis a bűnözőket soha nem sikerül elkapni. 2014-ben megállapodást kötöttünk Svájccal, Andorrával, Liechtensteinnel, de Panamával nem. Erre tessék köszönhetően egy whistleblowernek, egy közérdekű bejelentéstevőnek eh, tudtuk meg, hogy eh, Panamában mi történt eh, ebben az ügyvédi irodában. Frakcióm arra szólítja fel a bizottságot, hogy egy jogi normaszöveget készítsen elő, mely horizontális keretben védi a közérdekű bejelentéstevőket. Tudjuk, mit kell tennünk, frakcióm úgy gondolja, hogy a whistleblowerek, vagy a bejelentéstevők fontos szerepet játszanak a demokráciában, a köz érdeket szolgálják, és a Panama Papers botránya megmutatta, hogy nem rendelkezünk még megfelelő jogeszközökkel ahhoz, hogy a bejelentéstevőket megvédjük. Összességében elmondtam már, a társadalom összérdekét szolgálják ezek a bejelentéstevők. Hát a LuxLeaks informátort egész egyszerűen a bíróság elítélte, hát ezt hogy, ez elfogadhatatlan. Köszönöm, de már képviselő. Elnök úr, a baloldali frakció, Guengél frakció kezdeményezte <clears throat> ezt a vitát, és a jelenlegi bizottság elnök Jean-Claude Juncker miniszterelnöksége előtt történtek ezek a visszaélések, ráadásul a bejelentéstevőt <clears throat> pedig elítélték. Az Apple meg a Google gyakran kevesebb, mint egy százaléknyi adót fizetnek, évi akár ezer milliárd eurót is elveszítünk adóbevételt, amelyeket iskolákra, kórházakra lehetne, lehetne fordítani. Antoannak tehát sokkal nagyobb morális hitele van, mint sok cégnek legális, illegális intézkedésekre mutatott rá. Úgy gondolom, hogy ha valaki bűncselekményt örölt ez bejelentést, akkor nem őt kell letartóztatni, hanem az elkövetőket. De túr rért harcoltunk Sven Gigoldal a bíróság előtt, a TAXE szakbizottság nagyra értékeli munkáját, megkapta az európai díjat a parlamenttől, de hát most már nem díjakra van szükség, hanem védelemre. Juncker úr azt mondta nekem, hogy szükség van a közérdekű bejelentéstevők EU szintű védelmére, de nem történik semmi. A konzervatív és szociáldemokratákat kértük, hogy ne fogadják el az üzleti titkok védelméről szóló irányelvet, mielőtt a whistleblowerek védelméről szóló jogszabályt nem fogadjuk el ilyen módon nem lepett meg, nem követték a kérésünket a nagy frakciók, és ezért nem lepett meg bennünket a luxemburgi bíróság. Az unió pénzügyi védelmei szabályairól és az Lisszaboni szerződés idevágó cikke alapján benyújtott kollégám egy kezdeményezést kérem, hogy ezt írják alá, hiszen különben visszahullik ránk a szégyen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Durán képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a Katalin biztos úrnak. Elmondta, hogy mennyire fontos, hogy védjük a visszaélésbe jelentő személyeket. Úgy gondolom, hogy most változtatni kéne, már nem csak beszélni kéne, hanem át kéne térni a cselekvésre. Olyan világban élünk, ahol azok az emberek, akik bejelentik a csalást, azokat üldözik, és azokat ítéli el az igazságszolgáltatás. Aki elköveti a csalást, az viszont teljesen szabadon folytathatja a tevékenységet. Azok az újságírók, akik tájékoztatják a lakosokat, azokat üldözik. És azok a polgárok, akik tájékoztatják az újságírókat, azokat elítélik. Ki tudja ezt így megérteni? Az újságírói szabadságot kivédi meg, hogyha nem biztosítjuk azoknak az embereknek a védelmét, akik a közérdeket szolgálják. Védeni kell őket. Egyszerűen az az ok, hogy ők az általános érdeket szolgálják, a demokrácia fontos szereplői, egy eh, nyílt és átlátható demokrácia fontos szereplői. Lehet szó környezetvédelemről, adózási kérdésekről, korrupcióról. Nekünk szükségünk van ezekre az információkra, szükségünk van arra, hogy megvédjük ezeket az embereket, és nem engedhetjük meg, hogy őket üldözzék és börtönbe zárák. Biztos úr, a bizottság becsülelte függetől tiszteletben kell, hogy tartsák azt, amit a parlament kér önöktől, és gyorsan kell, hogy cselekedjenek, össze kell, hogy állítsanak egy megfelelő szöveget, vállalják a kezdeményezést, mi mindannyian támogatni fogjuk ezt. Mi azt kérjük önöktől a környezetvédő frakció nevében transzverzális európai általános érdeket szolgáló szöveget állítsanak össze a visszaélésbe jelentő személyek hmm. védelme érdekében. Ferrer asszony. Köszönöm, A korrupció növekvő esetei az egyre szorosabb kapcsolat a multinacionálisok és a tanácsadó, adótanácsadó cégek között, amelyek segítenek az adóelkerülésben és az adócsalásban. Ezeknek a vállalkozásoknak a cselekvése, amely a határán van a, jog, a jogosságnak, a legalitásnak, ezek mind károsítják a fogyasztót, károsítják a környezetet. Ez csak néhány példa azokra a példákra, azokra a helyzetekre, amelyek károsítják a társadalmat. A rendelkezésünkre álló összes eszközzel föl kell ezennel lépni. Az állami hatóságok nem mindig tudják ezt megtenni, mert ezek a jelenségek általában nem kerülnek a napvilágra, és nehéz ezeket felismerni. Ezért ösztönözni kell az állampolgárokat, hogy jelentsék be az illegális fellépés, cselekvést, bármi olyan helyzetet, ami szerintük jogsértő. Ezért fontos, hogy az Európai Unió fogadjon el egy általános közös jogszabályt, amely szabályozza a cselekvést és védi a bejelentő személyeket. A LuxLeaks forrása tekintetében is látjuk azt, hogy már nem vesztegethetünk időt. Köszönöm. Pretzel úr nincs itt. Bien, pues en este caso toma la... Akkor Le Grip asszonyi a szó. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, előadóként szólok most hozzá ehhez a vitához. A, az irányelvet itt fogadtuk el nagy többséggel, április 14-én, és egyébként pedig június 15-én ünnepeltük meg ennek az irányelvnek az elfogadását. Első alkalommal ez az irányelv az európai intézményeket, az európai parlamentet is, amely nagyon is előre haladott ebben a témában, jó ajánlás állt elő. Ez a szöveg az első olyan szöveg, amely hivatalosan elfogadja jogalkotási európai szövegben Első alkalommal hangsúlyozza azt, hogy biztosítani kell a védelmet azoknak a személyeknek, akik sokszor a szakmai, szociális, családi, személyes céljukat is kockáztatva bejelentenek egy illegális cselekvést, pontosan ezt a terminus használtuk, egy bejelentenek ilyen illegális cselekvést, és még mindig úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez az igény. Aktuális ez a kérdés, Franciaországban néhány évvel ezelőtt volt hasonló botrány, a LuxLeaks is felveti ezt a kérdést, hogy mennyire fontos a Panama dokumentumok is. Ezek az esetek mind-mind napról napra bizonyítják, hogy mennyire fontos a szerepük, és mennyire hasznosak ezek a személyek, hiszen uh, fölhívják a figyelmet olyan gyakorlatokra, amelyekkel bizonyos személyek megkerülik, megszegik a jogszabályainkat, az előrajzsorainkat, és így az alapvető elveinket is. Néhány nappal ezelőtt egy luxemburgi bíró elítélt két bejelentő szemét, mert szigorú értelemben alkalmazta a luxemburgi jogot. És többen vagyunk itt az Európai Parlamentben, akik meg vagyunk arról győződve, hogy az irányelv hát át kell ültetni a luxemburgi jogba is, és hogyha ez megtörtént volna, akkor ez az ítélet nem születhetett volna meg. A botrányok nem ismerik a határokat, ezért védeni kell ezeket a személyeket, és ezért európai szintű védelemre van szükségük. Globális megközelítése itt a parlamentben. Köszönöm. Signor Köszönöm, elnök úr, biztos úr, horizontális irányelvre van szükség azért, hogy a bátor embereket megvédhessük, akik eh, nagy felelősség végzik a munkájukat, eh, és elkötelezettek a közérdek érdekében. Olyan emberek ezek, akik igazi polgári szellemmel, civil szellemmel rendelkeznek, őket támogatni kell. El kell mondani, hogy ezen informátorok, közérdekű bejelentéstevők nélkül az európai intézmények ma nem tudnák megvitatni azokat a témákat, amelyek az adócsalásról, adóelkerülésről szólnak, illetve az átláthatóság szükségességéről. Még egyszer mondom, egyének, egyenek, egyének ezek, akik például a Panama Papert tették elérhetővé. Ezek a botrányok alá aknázzák az intézmények hitelességét, hogyha a felelősöket nem büntetik meg, és ráadásul az különösen aláaknázza a hitelünket, hogyha nem védjük meg a közérdekű bejelentéstevőket. Éppen ezért az európai intézmények és az Európai Bizottság feladata az, hogy meghozza ezeket a szabályokat. A közösség érdekét szolgálja, hogy a közösségi bejelentéstevőket megvédjük. Hiszen ezek az emberek éppen ezt a célt, a közösség érdekét tartották szem elől, és éppen ezért a megoldás az, hogy megvédjük őket, és gyorsan meghozzuk ezt a szabályt. Köszönöm szépen, Dzsambacki képviselő. Köszönöm. Tisztelt kollégák, biztos úr. A tervezetben láthatjuk, hogy számos információ nem átlátható. És véleményem szerint mindenképpen védeni kell azokat megfelelő mértékben, akik hozzájárulnak az átláthatósághoz. Mindenképpen megfelelő kritériumokra van szükségünk, hogy védjük a forrásokat hogyha nem védjük meg azokat, akik bejelentenek visszaéléseket, akkor nem tudunk megfelelő módon fellépni a korrupció ellen. Éppen ezért megfelelő biztosítékokat kell beépíteni a jogrendbe. A bejelentőket nem szabad kriminalizálni. Védeni kell. Úgy gondolom, hogy megfelelő védelem hozzájárulhat az átláthatóság növekedéséhez. Urbán képviselő, Köszönöm szépen. Kedves kolléganő kollégák, a Panama dokumentumok bemutatták, hogy mennyire fontos a whistleblowerek szerepe, mennyire fontos bejelenteni a visszaéléseket. Hála a bejelentőknek sikerült egy külön bizottságot is felállítanunk a parlamentben, amelynek tagja is vagyok. Az európai hatóságoknak komolyan kell venni ezt a dolgot. És eh, igazából nem is a csalások mértéke mhm. aggaszt minket, hanem hogy bizonyos nevek kiderülnek. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ne álljunk meg félúton. Nagyon fontos az, hogy eh, a korrupt személyeket eh, bíróság elé vigyék. A whistleblowerek a demokráciáért küzdenek, és az információjukkal szolgálják a demokrácia ügyét. Azok, akik csalnak, lopnak, nem szolgálják a demokrácia ügyét. Védenünk kell a bejelentőket. Köszönöm szépen. Réda képviselőasszony. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Antoine Deltourhoz hasonlóan az anonim Panama Paper bejelentéstevő <clears throat> nek is köszönhetjük, tehát nekik köszönhetjük azt, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán eszmét cserélhetünk, vitázhatunk. Ezek a közérdekű bejelentéstevők az adóelkerülés és adócsalás példáira világítottak rá, de világos, hogy az ő védelmük nem csak az adócsalás területére hat ki. Nem itt jogállami kérdésről van szó. Egyetlen jó jogállam sem működhet, egyetlen szakpolitika nem működhet jól a közérdekű bejelentéstevők nélkül. Demokráciunk minősége függettől fontos, hogy a közérdekű bejelentéstevő bejelentést merjen tenni. A bejelentéstevők védelmét szolgáló szabálynak horizontálisnak kell lennie, a parlament hónapok óta kéri ezt, most már a tanács is hajlandó lépni, éppen ezért a bizottság feladata, hogy konkrét kodifikációs munkát végezzen, de nem elegendő a monitorozás. A LuxLeaks botrány után milyen további bizonyítékra van szükség a tekintetben, hogy szükség van az európai jogszabályra? Kérdezem tehát, hogy a jövő évi munkaprogramjukba a bizottság egy jogalkotói horizontális javaslatot beemele a közérdekű bejelentéstevők védelmében. Köszönöm. Köszönöm, Válli képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Ami múlt héten történt, különösen súlyosan érintett két személy, akik <clears throat> intellektuális bátorságról tettek tanulbizonyságot, és botrányos visszaélésekre hivat, mutattak rá a LuxLeaks kapcsán. Elítélték őket, Deltúrt egy év, kilenc hónap felfüggesztettem. <clears throat> Miközben a bizottság elnöke, Juncker, aki 20 éven keresztül Luxemburgban egy ilyen politikát folytatott, továbbra is a bizottság elnöke. Hol az igazság? Hol az igazságszolgáltatás? Mire, hova tekintsen az európai állampolgár? <clears throat> akkor, amikor még nem tesszük, nem hozzuk meg azt a jogszabályt sem, ami megvédené bejelentéstevéket. Juncker 20 éven keresztül fenntartotta ezt a rendszert, és az ő felelősségéről nincs szó. Deltúr és társai hősök, és nem elítélni kell őket, különösen akkor, amikor az állampolgárok nem hisznek már Európában. Mi más Európában hiszünk. Köszönöm. Gracias. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy Májer úr nincs itt. Akkor Ülsz Kúgasszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottságnak és a soros elnökségnek, hogy ilyen gyorsan reagáltak a S&D frakció kérésére, hogy lefolytassuk a whistleblowerekről szóló vitát, amely roppant fontos. Ezek olyan emberek, akikben megvan a civil kurázsi, hogy a bűntényeket felfedjék, és bejelentsék a visszaéléseket, a szabálytalanságokat. Őket nem szabad megbüntetni, őket piedesztára kell emelni, őket ki kell tüntetni, védeni kell őket a törvény erejével. És korábban is Beszéltünk már erről, korábban is szavaztunk, és a bizottság javaslata pedig egy megfelelő jogi keretet biztosít, hogy megvédjük a visszaéléseket, bejelentőket a privát és az állami szektorban is. Tehát eh, nagyon gyorsan szeretnénk reagálni, és nagyon várjuk már a konkrét eredményeket, hogy mi lesz a jelenlegi visszás helyzetből, amelyről mindenki beszélt, és amely ellen radikálisan fel kell lépnünk. Köszönöm. Köszönöm, Gígold úr. Katajnen úr, közvetlenül önhöz fordulok. Ismerjük egymást uh, a gazdasági és valuta uniós munkából, és ma már ötötször határoztuk el, hogy uh, szeretnénk egy európai jogi keretet biztosítani a visszaéléseket bejelentők védelmére politikai színezettől függetlenül. Mindenki azt szeretné, hogy az Európai Bizottság egy horizontális jogi keretet javasol. A tanács azt mondta, hogy hajlandó meghallgatni. Ez már egy nagyon pozitív jelzés. Egészen egyszerűen szeretnék rákérdezni, hogy mikor mutatja meg, hogy az Európai Unió cselekvőképes? Mikor mutatja meg, hogy a parlamentet is meghallgatja? Ötször szólítottuk fel, hogy tegye ezt meg. Mikor jön a javaslat? A bizottsága a nyilatkozatában azt mondta, hogy majd tesz valamit, azonban ez nem elég. Mikor jön a konkrét javaslat, mikor jön a pozitív válasza? Az európai polgárok várnak rá, és ön tartozik nekik ezzel. Köszönöm szépen. Rozier képviselőasszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A LuxLeaks, a Panama dokumentumok, eh, még eh, soroljuk a listát azért, hogy megértsük, hogy mennyire sürgős ez a helyzet. Ezen a héten, illetve a múlt héten Antoine Deltour Rafael elét elítélték eh, Luxemburgban, pedig ők voltak azok, akik egy több évtizeden át tartó adócsalásra hívták fel a figyelmet. Ma szavaztunk a TAX 2 bizottság következtetéseiről a LuxLeaks botrányal kapcsolatban. Európa precedens nélküli válsághelyzetet él el. Meg kell, hogy mutassuk a polgároknak, hogy képesek vagyunk megvédeni őket, és megvédeni azokat, akik a közérdeket védik. Meg kell, hogy védjük a saját érdekeinket, valójában a véleménynyilvánítás szabadságát és a demokráciát. A parlament, a szocialista frakció nevében mondom, több alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a parlament azt kéri, hogy védjük a bejelentéstevő személyeket. Miért? Mert ez szektoriális és egyéb okokból is rendkívül fontos, horizontális szövegre van szükségünk. A bizottság mostanáig jogi indokokkal állt elő,

Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A tanács képviselői néhány órával ezelőtt a parlament um, elsőprő többséggel szavazott amellett, hogy megvédjük uh, a whistleblowereket, mint Deltúr vagy Peron urakat. Kétség nem férhet hozzá sem a bizottságban, sem a tanácsban hogy a tisztelt ház nem fogja elfogadni, hogy büntető, büntetése fenyegessék a közérdekű bejelentőstevőket. Most a tanácsnak és a bizottságnak kell lépéseket tennie, nem akarunk beleavatkozni a tagállami hatáskörbe, nem erről beszélek de nem férhet kétség hozzá, hogy Európa jelenleg nem felel meg az elvárásoknak, mi szerint, hogy megvédje a közérdekű bejelentéstevőket. Biztos úr, minimum szinten egy erős, átláthatós, világos EU keretre van szükségünk, mely megvédi a bejelentéstevőket. Arra van szükségünk, hogy az EU tagállamok minimum standardokban, normákban egyezenek meg, és így biztosíthatjuk azt, hogy további visszaélésekre hívhatják fel a figyelmet. Nagyon sok bejelentéstevő van még a világban, aki most elbizonytalanodott. Attól fél, hogy a luxemburgi példa alapján büntetőeljárást indítanak ellene. Biztosítanunk kell, hogy a hatóságok az igazi bűnözőket üldözzék, ne a bejelentéstevőket, hanem az igazi bűnözőket, akik például az adó elkerülés vagy az adó csalás cselekményét elkövetik. Kérem bizottság tehát, hogy minél hamarabb egy teljesen világos jogi keretet készítsenek elő, hiszen erre most van szükségünk, mégpedig nagyon sürgősen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Antoine Deltour elítélése veszteség az Európai Uniónak. Ilyesmi nem történhet meg még egyszer. Megengedhetetlen, hogy európai szinten csiga tempóban haladunk előre annak érdekében, hogy az adó paradicsomokat bezárassuk, időközben pedig a közérdekű bejelentéstevőket elítélik, akik a közérdekét szolgálva hatalmas szolgálatot tettek a demokráciának. Hiszen az ő érdemük, hogyha nyilvánosság megtudja, hogy a nagy cégek eh, kivonják magukat az adófizetési kötelezettség alól, és ilyen módon a közösség eh, fenntartásában nem vesznek részt. Sürgősen horizontális törvényi szabályra van szükségünk Európában. A bizottság az elmúlt időben jogi érvek mögé akart rejtőzködni, mondván, hogy nem volna felel, nem rendelkezne joghatáskörrel. Katajnen úr, létezik hatáskör, és legyen proaktív. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony. Köszönöm, elnök úr. A légiszállítási szektorban, aki bejelent egy bűncselekményt, vagy egy baleset potenciális bekövetkezését, akkor azt támogatják. Ez a biztonság érdekében történik. A bizottságtól hasonló biztonságot kérünk a közérdek védelme szempontjából is. Horizontális és nem fragmentált szabályra van szükség, amely védi azokat, akik bejelentést tesznek. Továbbá jogi, pszichológiai, gazdasági, anyagi támogatás biztosít azoknak, akik bejelentést tesznek. Nagyon sok eset van, vannak anonim esetek is vannak olyan esetek, amikor az emberek elveszítik az állásukat, sőt, sokszor az életüket is elvesztik, azért, mert a közérdek nevében bejelentettek korrupciós eseteket, visszaéléseket. Az EGSB is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hozi Bermejo áldozattá vált, mert bejelentette a korrupció gyakorlatokat, korruptív, korrupciós gyakorlatokat az európai intézményeken belül is. Wesley főtitkár most már nem látja be ezt a, látja le ezt a funkciót, minden esetre olyan helyzetbe hozta a bejelentőt, ami nagyon nagy nehézséget okozott számukra. Horizontális szabályozásra van szükség. A spontán felszólások keretében Máriász képviselő az első. Köszönöm, elnök úr a visszaélésbe jelentő személyek nem kapnak megfelelő jogi védelmet az Európai Unióban. Amikor ebben az időszakban pedig ebben az időben szükség van rá a LuxLeaks esetén olyan vállalkozók és politikusok szerepeltek a listákon, ami korábban először nem fordult elő, és hasonlóan ez igaz a Panama papers esetében is. Hatalmas nyereségre tesznek szert ezek a vállalkozók, és olyan országokban bújnak meg, ahol nagyon kevés adót kell, hogy fizessenek, vagy nem is fizetnek adót. Az európai hatóságok nem tudnak megfelelően föllépni ezen jelenségek ellen. Nagyon fontos emlékeztetni arra is, hogy titkos egyeztetések folytak, titkos tárgyalás folyik az Európai Bizottság részéről a TTIP témájában az irányváltás kellett, hogy kövessenek a eseményeket követően. Nagyon fontos, hogy védjük a közérdeket, hogy be lehessen jelenteni minden olyan esetet, ami az Európai Unióban előfordul. A polgárokat védeni kell, és védeni kell a bejelentőket is. Köszönöm, Jakovic képviselő. Svi govore o velikim temama Panama Papers. Hogyha belegondolunk a panamai dokumentumokban, dokumentumokba és a LuxLeaks-be, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Természetesen szeretnék erről is beszélni, azonban még nagyon sok bejelentőről szeretnék beszélni, akik itt vannak velünk, akik felszólalnak a korrupció ellen, akik szeretnék felfedni a visszaéléseket. Minimális normákra van szükségük, hogy meg tudjuk őket védeni. Hiszen az Európai Unióban a határokon átnyúlik a csalás, a korrupció, éppen ezért határokon átnyúló védelemre van szükség a bejelentők számára is. Mondanék egy hor- horvát példát is. Tehát volt egy bejelentő hölgy az INA nemzeti ásványolaj társaságban, és negatív dolgokat mesélt el a cégről, óriási nehézségekbe ütközött. Egy másik bejelentő például hús ügyben tett bejelentéseket, amely rohadt volt, és ugyanígy kikészítették. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a dolog alapvetően összefügg az emberi természettel. Nagyon fontos az, hogy a multinacionális vállalatoknál, az ügynökségeknél kiderüljön, hogy mi zajlik. Tudjuk, hogy korrupció van, és tudjuk, hogy mennyire káros ez a korrupció. És azt is tudjuk, hogy nem megfelelő védelemben részesülnek azok, akik hozzájárulnak a korrupció kiderítéséhez. Ezek a bátor emberek nem csak merészek, ők őrzik a közérdeket, ők őrzik a demokrácia alapilléreit, védenünk kell őket. Az Európai Uniónak ki kell dolgozni egy olyan rendszerét, amely védi azokat az embereket, akik rámutatnak a korrupcióra. Különben felmerül a kérdés, hogy miért nem kapnak megfelelő védelmet. Köszönöm, Katainen úr. Thank you very much for this. Köszönöm szépen ezt a vitát. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a közérdekű bejelentés tétel a jogállamiság részét kell, hogy képezzem, kellene, hogy képezne, de sajnos nem minden tagállamban működhet ez. Ezért van arra szükség, hogy világos, határozott jogalapot biztosítsunk a közérdekű bejelentéstevők, a whistleblowerek védelme érdekében. Sajnos nem tudok konkrét dátummal előállni, hogy mikor nyújtjuk be a javaslatunkat, mert a jogalapot kell ellenőriznünk. Unalmasnak tűnhet ez, de a mi javaslataink épp úgy a jogi kereteken kell, hogy alapuljanak, mint a közérdekű bejelentéstevők a közérdekre figyelnek. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az EU hatásköre, milyen nemzeti hatáskör. Értem a tisztelt házvágyát, hogy Európa szintű, európai szintű jogszabályt fogadjunk el, de a jogállamiság keretei bennünket is kötnek, a demokrácia szabályai ránk is vonatkoznak. Tisztáznunk kell, hogy van-e hatáskörünk. Ám a valóság azért nem olyan rosszul néz ki, mint ahogy gondolhatják, de van még mit javítani a helyzeten. A bizottság tehát megvizsgálja, hogy fennáll-e a jogalap, a szerződések lehetővé teszik-e, hogy jogot alkossunk. Nem vagyunk még ebben az itt, ebben biztosak. A, az audit, a piaci visszaélés a biztosítékok és kötvények, kötvények valamint a kereskedelmi titkok átadása tekintetében fennáll a jogszabály meghozatal jogalapján, de még meg kell vizsgálnunk, hogy egy általános horizontális jogszabály meghozható vagy nem. Mert vizsgáljuk ezt a kérdést, köszönjük, köszönöm az észrevételeiket, a feedbackjüket, meg kell találnunk a megfelelő kodifikációs utat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. A tanács nevében Korcsak úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a vitáért. Úgy gondolom, egyértelműen felmutatta a vita is, hogy mennyire fontos a bejelentéstevő személyek védelme, és még inkább egyértelmű ez a legújabb fejlemények alapján, sokan említették ezeket az eseteket. Második megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk, amit Katainen elnök helyettes úr mondott, vagyis a bizottság most vizsgálja, hogy létezik -e egy horizontális jogalkotási jogalap. Ez nagyon fontos kérdés. Annyival zárnám, az az nem, amivel megkezdtem a felszólalásomat, a bevezetőmet, a bizottságnak a saját illetékességén belül kezdeményezési jogával élve kellene előállítani a, előállni a javaslattal, ehhez szükséges, hogy megállapítsák, hogy létezik a jogalap. Amint a bizottság ezt megteszi, természetesen a tanács készen áll arra, hogy foglalkozzon a kérdéssel. Még egyszer mondanám, hogy nagyon fontos volt ez a vita ebben a kontextusban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, lezárom ezt a vitát.